Nagyon válságos időket élünk, és a most hozott döntések jel- nagy jelentőséggel lesznek majd a jövőbeni fejlődésre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a raportőr munkáját. A bővítés sokunk számára nagyon fontos. Én magam sem lehetnék itt most ezen a helyen, ha nem történt volna meg 2004-ben a nagy hullám, és nyilvánvalóan mindannyian örülünk annak, hogy nem sokára újabb tagállammal tudunk bővülni. Nagyon impresszionált a biztos úrnak az a gondolata, hogy összekapcsolta a Nobel-díjjal, és valóban a megegyezés, kibékülés kulcskérdés az Európai Unió történetében. Kedves képviselőtársaim, a vitát berekeztem, szavazni holnap 12 órakor fogunk. A következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a gázai helyzetről. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a vita végén nem kerül szó, sor a catch the eye eljárás szerinti felszólalásokra. A bizottságot illeti a szó. Uh, yes, uh, uh, excuse me, but... Elnézést. Az anyagomban a bizottságért állt először, de akkor öné a szó. Elnézést. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Jelenleg a gázai konfliktusnak a nyolcadik napjában vagyunk. A Gáza és Izrael közötti konfliktusról van szó. Bizonyára hallottak a tegnapi fejleményekről, közelről figyelték csak úgy, mint én magam, és ugyanazzal a reménnyel, mint én, hogy nevezetesen e, sikerül egy e, fegyverszünetet megkötni. Sajnálatos módon azonban a reményeink e, hiába valónak bizonyultak, Igaz, hogy megértem, hogy eh, méreható intenzív tárgyalások folytak a potenciális szünetről, amelyről szerették volna, hogy éjfélkor, helyi idő szerint eh, éjfélkor lépjen életbe, eh, azonban mégis ezt a fegyvernyugvást elhalasztották. A tárgyalások a mai nap folyamán is folytatódtak, létfontosságú, hogy ezúttal sikeresek legyenek. Az ENSZ biztonsági tanácsa tegnap este összeült, hogy megbeszéljék a fejleményeket, eh, a tárgyalásaikat ma a nap későbbi eh, részében folytatják New Yorkban, amennyiben erre szükség van. Eh, a nap folyamán ugyancsak hallottam jelentést egy terror, terrorista támadásról, amelyet Tel Avivban egy busz ellen hajtottak végre. Ezt a lehető legsúlyosabb szavakkal el kell ítélni. Nagyon remélem, hogy a sebesültek minél gyorsabban felgyógyulnak. Az Európai Unió ismétli, hogy erős, és visszavonhatatlan módon elítéli a terrorizmus minden megjelenési formáját. Teljesen függetlenül attól, hogy honnan származnak az elkövetők, Eh, az Európai Unió elkötelezett eh, a terrorizmus elleni harcban. A terepen a helyzet nagyon eh, változó, a támadások folytatódnak Izraelben és Gázában egyaránt. Megismételjük felhívásunkat sürgősen abba kell hagyni az ellenséges cselekedeteket, a fegyverszünet pedig egy ugródeszkája lehet egy hosszabb távra szóló megoldásnak. Ennek az eléréséhez a, a alelnök folyamatosan szoros kapcsolatban van a régió érintett feleivel és máshol. Az utóbbi napokban Egyiptom felé is nyitott, az USA felé, Izrael felé, a palesztin hatóság felé, az ENSZ felé, illetve az Arab Liga felé. Az alelnök az EU arab, arab államokkal folytatott konferenciájának az alelnöke volt, tárgyalásokat folytatott Morsival, illetve Al-Arabival, folyamatosan kapcsolatban maradt az egész folyamatban. Ahogy láthatták, hétfőn, november 19-én a külügyi bizottság elfogadott következtetéseket az izrael és gázai erőszakkal kapcsolatban. A fő cél az, hogy tűzszünet jöhessen létre az Európai Unió tűzszünetre hívja fel a feleket, és arra, hogy az erőszakos cselekményeket csökkentsék, szüntessék be, az Európai eh, Unió ugyancsak erősen elítélte az Izrael ellen indított gázai rakétatámadásokat. Eh, ezeket eh, a Hamasnak és a gázai területen tartózkodó más fegyveres csoportoknak azon alapba kell hagyni. Minden érintett fél figyelmét felhívjuk arra, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletbe a humanitárius nemzetközi törvényeket az EU álláspontjával kapcsolatban, az, a gázai blokkáddal kapcsolatban emlékezhetünk arra, hogy erősen és egyértelműen meghatároztuk az EU álláspontját a jelen helyzettel kapcsolatban. Egységes álláspontot alakítunk ki a jelenlegi válság kapcsán. A gázai E, válság miatt EU, e, Egyiptom is központi helyzetbe került, hogy megoldást találjanak erre a helyzetre. E, Egyiptom és egyéb résztvevők mindenki, minél fontosabb, hogy egy gyors tűzszünetet tudjanak elérni. Az Európai Unió most kész arra, hogy mindent megtegyen, amit megtehet, annak érdekében, hogy minden érintett felet segítsen abban, hogy megvalósítsák a tűzszünetet. Tisztelt képviselők, a tűzszünet valamennyi fél érdekében áll, de leginkább a polgári lakosság érdekében, amely rengeteg szenvedésen esett át a, túl, a, követke, a volt napokban, fizikai és pszichológiai traumák érték őket, és nagyon sok volt az élet, élet elvesztése mindkét oldalon. A humanitárius helyzet már így is ingatag Gázában, és úgy tűnik, hogy a helyzet rosszabbodik, de készen állunk a segítségre a Kerem-Salomi határátkelőnél továbbra is az ellenséges cselekmények ellenére nyitva van az átjárás. A világ élelmezési programja folytató, folytatódik, továbbra is kiosztanak élelmiszert. A gázai élelmiszer utánpótlást nem érte nagyobb kár, azonban kockázatos az ivóvíz helyzet. a, a palesztinai segítségnyújtási programnak egy jelentős részét átirányítottuk a gázai területre. A gázai lakosság jelentős része palesztin menekült, de ugyanakkor közvetlen pénzügyi segítség is úton van, hogy támogassuk a palesztin családokat. Az EU támogatást biztosít a szociális szolgáltatások fenntartása érdekében, és a palesztínokat segíti abban, hogy fenntarthassák a határátkelést az a teremsalomi határátkelőhelyen. Az EU készen áll arra, hogy reakt aktiválja az EU-ban RAFA misszióját, amennyiben a biztonsági körülmények ezt lehetővé teszik. Az EU harmadik személyként akar részt venni a rafai határ átkerő pont, pontnál. Hangsúlyozzuk, hogy mennyire szükség van a biztonsági intézkedésekre, és felhívjuk az összes érintett felet, hogy azonnal állítsák le teljes mértékben a, a területre irányuló fegyvercsempészetet. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy folyamatos és feltétel nélküli módon meg kell nyitni az összes határátkelő helyet, a gázai helyzet fenntarthatatlan mind addig, amíg ez a terület politikailag elkülönült Cisjordániától. Az EU e, emlékeztet arra, hogy készen áll a segítségnyújtásra a gázai gazdasági e, fellendülésben együttműködni, e, kész együttműködni a palesztin hatósággal, a, a 1860-as ENSZ nem, biztonsági tanácsi határozat rendelkezéseivel. Hölgyeim és uraim, a gázai és izraeli erőszakos cselekmények tulajdonképpen tükrözik a közel-keleti változásokat és Észak-Afrika változásait. Ebből látható, hogy mennyire továbbra is törékeny a helyzet abban a térségben. A palesztin-izraeli konfliktus eszkalációja destabilizálná a térséget, és csupán azoknak számítana jutalomnak, akik erőszakot akarnak. E, Palesztina el akarja érni az államiságot, és Izrael pedig biztonságot akar a regionális fenyegetettség közepette. Amennyiben megfelelően végrehajtják a tűzszünetet, úgy gondoljuk, hogy ez még önmagában véve továbbra sem elég. Gáza számára sokkal fontosabb és sürgősebb egy hosszú távú megoldás megkeresése, mint valaha. Meg kell akadályoznunk, hogy újra kitörjön az erőszak újabb hulláma. Az Európai Unió a lehető legnagyobb mértékben intenzívebbé teszi a dialógust egyéb a partnereivel és a kulcsfontosságú szereplőkkel annak érdekében, hogy feltárja a, a béke folyamat új dinamikus lehetőségeit. Tisztelt képviselők! Most kaptam információt arról, hogy Egyiptom megerősített, hogy létrejött egy megállapodásra a tűzszünetről. továbbra is várjuk, hogy eh, megerősítsék ezt az információt, de eh, mindenképpen késedelem nélkül tájékoztatni akartam önöket erről a fejleményről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a tanács részletes tájékoztatását, és most a képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Az Európai Néppárt nevében Szalafranka urat illeti a szó két és fél percben. De Köszönöm szépen, elnök úr. Tanács képviselő, miniszterasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, még egyszer azt látjuk, hogy a közel-keletről horrorisztikus történések hírei érkeztek. Több mint 140 áldozatot követelt már a gázai bombázás, hat embert ö, kollaborátorokként végeztek ki, izraeli kollaborátorokként, és rengeteg más ember is megsérült, illetve meghalt a rakéta támadások miatt azokkal a azok miatt a rakéták miatt, amiket Irakból vitték, vittek oda. Most szerencsére nagyon lelkes és heves diplomatikus tevékenység után, amelyben az iraki elnök, az, az Egyesült Államok elnöke, az ENSZ főtitkára, az USA külügyminisztere, az Arab Liga miniszterei és más politikusok segítségével most végre lép létrejött a tűzszünet. Tehát elnök úr, nagyon világos úgy gondolom, hogy igazán elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon komoly helyzetről van szó. Szóval egyrészt tehetetlenül nézik nézi a világ, másrészt pedig látjuk, hogy milyen frusztráció követte a tegnapi ENSZ biztonsági tanácsi értekezletet. Biztosítanunk kell az, hogy a civil társadalmat megóvjuk ezektől a szenvedésektől. Tudjuk, hogy 400 ezer ember halt meg 2008 óta a konfliktus miatt, és a körülmények most ellenünk dolgoznak, a palesztin ö, ügy széttöredezett, Izraelben januárban választások lesznek, és az iráni fenyegetés is egyre növekvőben van. Elnök asszony, az Európai Uniónak minden esetre feltétlenül támogatnia kell a tűzszünetet, hogy a legrosszabbat elkerüljük. De addig nem lesz stabilitás ezen a területen, ebben a régióban, amíg az a problémák gyökereit nem próbáljuk megkezelni. Hiszen ez a gyűlölet, ez az erőszak ezekből indul ki. Köszönöm. Szépen. A szocialista képviselőcsoport nevében de Kaiser asszonyé a szó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 elég vérontás ebben a régióban, volt már elég szenvedés, e, tehát a tűzszünetről szóló hír e, nagyon nagy megkönnyebbülést e, eredményez. Természetesen fontos az, hogy támogassuk a Hamas legitim képviseletét az ENSZ-ben, hiszen ez az egész úgy tűnik, mint megismétlődne a 2008-as művelet, amikor szintén kivégzések voltak, és amikor rakétákat lőttek ki a gázai övezetből, és valószínűleg egy Hamas befolyása alatt álló erő tette ezt. Tehát mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk Mahmoud Abbasra, akit egyelőre elbátortalanít a helyzet, a, el, megakadályozza abban, hogy az ENSZ-nél aktívan tevékenykedjen. De nekünk mindenképpen támogatni kell őt. Az izraeli biztonsággal kapcsolatos aggodalmaink ugyanis teljes mértékben jogosak. És a feladataink közé tartozik az is, hogy a palesztinoknak ö, biztosítsunk egy területet, ahol érhetnek, élhetnek, és ahol a határok biztonságosak. A, a határok meghúzása, alá, a meghúzása előtt például Szudánban is úgy volt, hogy még három nappal azelőtt is dúlt a háború. A palesztinok az ENSZ által kijelölt folyosókat nem tartották tiszteletben. Egyszerűen meg kell próbálnunk megoldást találni mindezekre, nem, mégpedig nem csak erőszakos módon. Azt nem lehet, hogy a mi hibáinkat a palesztinok fizessék meg. Nagyon örülök neki, hogy Egyiptom segítségével most tűzszünet keletkezhetett, hiszen ez a válságból, hát ha ki tud majd minket segíteni, részvétem mind a két oldalon a családoknak, de nem értem, hogy miért neki kell fizetni azért, mert mi nem felelünk meg a felelősségünknek. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége nevében Neis Utterbrook asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A paliszt palesztin tárgyalás vezető Brüsszelben volt nem régen, és nagyon nagy sajnálattal mondta el azt, hogy már tíz éve folyik ez a vérontás, ennek, e, ennek véget kell vetni. Az legutóbbi események fényében is mondhatjuk ezt. Csak hát nem nagyon tudni, hogy hol kezdődött mindez, hiszen minden, mind a két fél azt mondja, hogy a másik indította el az ellenségeskedés, és akkor ebből egy ördögi kör, az akció és a reakció ördögi köre alakult ki szívből kívánom, hogy végül is igaz legyen a tűzszünetről szóló hír. Reméljük, hogy az egyiptomiak segítségével, illetve más közvetítők segítségével ez ahhoz fog vezetni, hogy valódi tűzszünet, tűzszünetet kötnek, és csatlakozom a kollégáimhoz, akik azt mondják, hogy valóban ezeknek, ennek az erőszakos ördögi körnek a gyökereit kell felszámolni az izraeli területeken csak akkor lehet béke, amikor létrejön a palesztin állam. Remélem, hogy azok a változások, amelyek most az egész régióban folyamatban vannak, azokhoz, ahhoz fognak vezetni, hogy mindenki megérti, hogy a status quo tovább nem lehet törteni, tűrni, ez nem fenntartható, tehát gondoskodni kell minden erőn kell arról, hogy békés megoldás szülessen, amely a jövőben a palesztinoknak és Izraelnek egyaránt megfelelő. A Zöldek és Európai Szabadszövetség nevében Kohn Bendit úr a szó. Euh, Elnök úr, azt hiszem ideje, hogy egyszerű igazságokat mondjunk. Az egyszerű igazság itt az, hogy nem Izrael bombázásáról van szó, vagy Tel Avivi eh, támogít, Tel Aviv támadása révén valósítható meg a palesztin állam. A parlamentnek itt ugye megvan a saját felelőssége, ami azt jelenti, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a béke stratégia miről is szól. Azt kell mondanom kérdés nélkül, hogy igen, bólintsunk rá, eh, hogy Izraelnek eh, a saját államát védeni kell. De hát ugyanígy igent kell mondanunk arra, eh, hogy a palesztinaknak is joguk van védeni saját magukat. Habbas elnök nem egy igazán erőszakos megoldást támogatott, de nekünk igent kell mondanunk mindkét esetben Egyértelműen meg kell mondanunk, hogy támogatjuk Habbas elnök megközelítését, hogy oda menjen az ENSZ-hez, és megkérje az ENSZ-t, hogy ö, ö, vegyék fel őket megfigyelői státuszban. Mert hogyha ezt nem támogatjuk, és hogyha nem próbáljuk ö, ö, megszüntetni a gázai blokádot, akkor sose lesz béke a régióban. Nem nem lehet bezárni millió számra embereket, nem lehet őket tömegesen éheztetni. E, igen, borzasztó az, amit az iszlám dzsihád harcosai tesznek, borzasztó dolog, hogy rakétákat lőnek ki Izraelre. Azonban ezt csak akkor tudjuk leállítani, hogyha a Gázában élő emberi lényeknek van valamiféle életkilátásuk. Úgyhogy igen, mondjuk azt, hogy igent mondunk az izraeli identitásra és biztonságra. Szerintem szüntessék meg az embargót. Köszönöm szépen. A következő felszólalót Ó. Egy kék kártya, van, a blue card is... Kék kártya. Kérdés, kérdés. a blue card, are you open? Kékkártyás kérdés. Válaszol rá? Kérem akkor, legyen szíves. Tegye fel a kérdést. Köszönöm. Kombendit úr úgy gondolja -e, hogy a gázai övezet megnyitására vonatkozó kérés lehetséges anélkül, hogy csak humanitárius segély induljon Gázába, de rakéták és lőszer ne Iránból, tehát hogy distingváljanak, különbség legyen a két szállítmány között, így nyissák meg a határt. mon, mon cher collègue, je... Kedves kollega, önnek azt mondom, vagy azt kérdezem, hogy ön szerint a gázai blokád vajon elejét vette annak, hogy a rakéták elérjék Gáza területét? Nem. Hiszen e, a blokád e, megerősítése óta több mint ezret lőtek ki. Úgyhogy e, mondjuk ki, hogy a mai blokád érjen véget, és helyébe kezdjenek el nemzetközi felügyeletet gyakorolni, hogy az emberek újra felépíthessék Gázát, hogy megfelelő kontrollmechanizmusok lépessenek életbe, ideértve például a csempész alagútaknak az ellenőrzését is hogyha nem tesszük lehetővé, hogy rendes úton érkezzenek az utánpótlások, építőanyagok és egyebek, akkor a helyzet továbbra is megmarad, az emberek egyre kétségbe esettebbek. Kező felszólaló az európai konzervatívok és reformerek nevében Tennok úr. Just very quickly, I think that is Not... Nagyon gyorsan csak. Boris, Boris Zala. Boris Zala volt az, aki felszólalt, eltévesztette a nevét. Izrael a múlt héten elkezdhetetlen eh, humán katasztrofát okozott a rakétatámadások felgyorsulása miatt, amely hosszabb távú iráni gyártású rakétákat is eh, magába foglalt, civil területeket támadott, öt polgári személy halt bele ebbe Izraelbe, és, eh, el, is elpusztult az infrastruktúra is. Minden államnak joga van az ENSZ alapokmánya szerint az önvédelemre. Izraelnek tehát megvan minden joga arra, hogy katonai célpontokat keressen, lőszerraktárakat, rakétanyitóállásokat támadjon. A Hamas sajnálatos módon sűrűn lakott területekre helyezte rakétaintó állványait. Ez önmagában is egy háborús bűncselekmény, mert kitette a civil lakosságot az izraeli bombatámadásoknak egy eh, életképes palesztin állam kell létrejöjjön, Cisjordániát és Gázát is magában foglalva, békében élve Izrael. Ugyanakkor nem látszik ennek kilátása akkor, hogyha eh, Gázát egy EU által betiltott terrorista szervezet irányítja, ami el akarja pusztítani Izraelt. Persze a palesztin eh, állam újrintásához tárgyalni kell, és Abbas elnököt támogatnunk kell, ám nem vagyok meggyőzve az állásfoglalás felhívásáról, miszerint az ENSZ megbízottak a, stat, a palesztin állam állami státuszát el kéne ismerjék. Ugyanakkor a blokkád megszüntetését sem támogatnám, mert a politikai garanciák szerint, Zala úr nem biztosítják, nem garantálják, hogy tengeri úton ne csempésznék be hajón az iráni rakétákat Gázára. Ugyanakkor kifejezem együttérzésemet a tíz sebesült és a halálos áldozatok irányában, akik Tel haltak meg. Nagyon nehéz lesz a betartani az fegyverszünetet ilyen feltételek, mert remélem, hogy helytálló a ciprusi elnökség ezen bejelentése. Köszönöm szépen, Tenok. Kész van-e arra, hogy egy kékkártyás kérdésre válaszoljon? Mindig, mindig, elnök úr. Köszönöm, Murphy úr, tessék. Murphy úr, igen, Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolja -e, val valóban azt gondolja-e, hogy ez a gázai mészárlás, ennek a gázai mészárlásnak bármi köze lenne az izraeliek megvédéséhez? Nem látja, a januári választás és a mészárlás közötti kapcsolatot, amely során a jobboldali kormány, jobboldali erők szeretnének támogatást keresni, és hogy ebben a konfliktusban 12 éves gyerek halt meg, aki Gázában focizott. Hogy tudja megmagyarázni azokat a gyalogos támadásokat, amelyek során 150 paliszt, palesztin halt meg, akik, akik civilek voltak, gyermekek. Hogy lehet ezeket megmagyarázni? elmagyarázni. Kulcsfontosság különbség az, hogy Izrael nem össze-visszatámadja a polgári áldozatokat a, a, szemben a, a hamas és zsihaddal, amelyek közvetlenül polgári áldozatokról ülnek Tel Avivban. Az izraeli támadás célja a katonai célok megsemmisítése. Tragikus persze az, ha egy gyermek, egy polgári személy, egy, egy nő ö, ö, belehal ezekbe a támadásokba. A célja azonban az izraeli támadásnak nem az, hogy polgári személyeket öljön meg, hanem Hamas terrorista bázisokat akarják megsemmisíteni. Nem az embereket támadják, hanem a katonai infrastruktúrát Gázában. As Mr. Chanok said that he is always... Ahogy Tenok úr mondta, mindig kész a válaszra. Vájból úr. No. Tának úr. Mindig csodálom, hogy mennyire ismeri és mennyire érti azokat a témákat, amelyekről beszél. Most azonban ö, olyan eseményekről beszélt, mint hogyha a lőgyakorlatozás folyna a közel-keleten. Valójában azt kérem öntől, Mondja meg, nem gondolja, hogy a jelenlegi események emlékeztetni kellene, hogy kellene bennünket arra, hogy egy politikai megoldást keresünk a közel-keleten, és a két állam békés egymás mellett élése alapján keresünk békés megoldást. Igen, természetesen támogatom ezt a két állam békés egymás mellett élésre típusú rendszert. Természetesen mindannyian támogatjuk ezt. Most azonban arra van szükség, hogy szétválasszuk az Izrael területén, illetve a térségben zajló terrorista tevékenységeket, a feleket pedig vissza kellene vinni a tárgyaló asztalhoz a kvartett felügyelete mellett. E pillanatban azonban záporoznak a rakéták, úgyhogy nem igazán, hiszem, hogy e, ezt a megoldást támogatni tudják. A nevében Mr. Belder Eh, has the floor. Oh, Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Een opmerking vooraf. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. A gázai helyzet, ahogy már más is eh, mondta, az izraeli helyzetre is utal, hiszen a Hamas rakétái Izrael ellen irányulnak, és a dzsihád csoportjai követték el azokat a támadásokat, amik miatt ez az egész kipattant. Az Izrael csak megvédi az állampolgárok életét és javait, és ez teljesen jogos. Sokszor aránytalanul kezeljük ezeket a dolgokat, és az az egészben két elem van. Az egyik az az izraeli szabadság eleme, az európai intézmények a Gáza konflikt, gázai konfliktusban is megfelelőképpen kellene, hogy nyilatkozzanak, mégpedig minden erőjük, erejükkel azzal, azon kellene, hogy legyenek, hogy az izraeli foglyokat kiszabadították, és ezt Egyiptomnak, valamint Törökországnak is támogatnia kellene. Az Egységes Európai Baloldal nevében Le Hiarik úrnak van három perce. Madame la Présidente du Conseil, en ces moments si douloureux et si dramatiques, il faut... Köszönöm szépen, elnök úr, tanács elnök asszonya. Arra van szükség, hogy a politika erejével próbáljunk most megoperálni, és tegyük lehetővé, hogy a politika az erőszakon felett győzedelmeskedni tud. Reméljük, hogy sikerülni fog tartós békét és a két állam egymás mellett élését biztosítani, de azt nem tudjuk úgy elérni, illetve úgy megmagyarázni, hogy a protagonistákat egyenlő szintre helyezzük. Tehát, hogy az, a, az országok elfoglalóját az elfoglalt országokkal egy szintre helyezzük. A palesztinok már 20 éve próbálják meg a, az ügyüket képviselni. Az Európai Unió és a nemzetközi közösség azonban egyre sorra megalázza a palesztin hatóságon és megengedi illetve szemet huny az izraeli bűnök fölött. Nemzetközi törvényeknek megfelelően kell cselekednünk, különben a radikális, erőszakos csoportok mindig is ezt fogják állítani, hogy az a, és, és mindig is így fognak cselekedni. A félelem a politika eszköze ebben a helyzetben lesz-e így megfelelő választás Palesztinában? Nem. Tulajdonképpen Palesztinát megpróbáljuk megakadályozni abban, hogy az ENSZ tagja legyen. Egyenes beszédre van itt szükség, és hozzá kell járulni ahhoz, hogy a nemzetközi törvényeket betartsák, hogy a társulási megállapodás kettes cikkét betartsák, hogy támogatnunk kell Mahmoud Abbas azonbeli igyekezetét, igyekezetét, hogy társultaként el, elismerjék az országot az ENSZ-ben. És gondoljunk arra is, amit Michel Bassar mondott, ő tulajdonképpen a gázai övezettől három kilométerre Izraelben lakik, és az olasz miniszterelnöknek írt egy levelet. Ez a levél arról szól, hogyha önök aggódnak miattunk, akkor ne rakétákkal próbáljanak minket megvédeni. a védelem, a rakéta védelem helyett inkább a jövőbe vetett reménnyel próbáljanak meg minket megvédeni. Ennél jobban nem lehet ezt kifejezni. Belder úr kék kártyát emelt föl, hajlandóan válaszolni? Belder úr, you have the floor. mijn geachte collega Hierik, eh, net zoals zijn partijgenoot uit Ierland, meen ik. Eh, eh, Kollégáim, ahogy az ír patagonisták, én is úgy gondolom, hogy van a helyzet elharapozása és az izraeli választás között kapcsolat, csak hát hogy tudjuk ezt tényekkel bizonyítani? hiszen nagyon nehéz ezt megtenni. Aki ismeri a közelkeleti helyzetet, az tudja, hogy hogy harapozott el ez a helyzet, hogy mérgesedett el, és hogy a Hamász együttműködik az al a gázai özvezetben is. Ce, que vous dites est totalement faux. Premièrement, le Hamas, depuis quatre ans, joue un rôle de... Igen, már négy éve a Hamas tulajdonképpen moderátor szerepet játszik, tulajdonképpen a Hamaszon kívüli szélsőségesek, az iszlám dzsihád képviselői azok, akik a rakéta kilövéseket támogatják. Ez tulajdonképpen megölték a katonai vezetőt, eh, aki a fegyvernyugvást letárgyalta. Ez egy politikai merénylet volt, és ez robbantotta ki az erőszak eszkalációját. Három évvel ezelőtt is ez történt. Egy perce. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni a fegyverszünet hírét és lehetőségét. Ez a hír remélem, hogy egyesíti a ütköző nézeteket, és remélem, hogy mindenki örül ennek. Reméljük, hogy stabilitást hoz ebbe a nagyon feszült és erőszakos helyzetbe. Ugyanakkor ebben a házban üdvözölnünk kell azt is, hogy egyrészt el kell ítéljük a Tel Aviv bombatámadást együttes hangon, Izraelnek meg kell erősíteni azt a jogát, hogy megvédje területét a rakétatámadásoktól. Meg kell vizsgáljuk e ház és ezen intézmény szerepét. Tudnélik, nagyon mi, mi engedtük meg hosszú hónapokon át, hogy ez a helyzet eszkalálódjék. Rakétatámadás rakétatámadást követett Dél-Izraelben, Gázából indották a rakétákat, szó nélkül hagytuk, és amikor, csak amikor igazán elszabadult az erőszak, akkor reagáltunk. Úgy kell fellépnünk, mint egy igazán becsületes közvetítőnek ebben a konfliktusban. Nem feltétlenül kell az állami jogállás mellett láncsát törnünk az ENSZ-ben, hanem először a bizalmat kell létrehoznunk, amely egy hosszú távú megoldáshoz vezet bennünket egy ö, életképes ö, tűzszüneten keresztül. Are you ready to answer a... Hajlandó kékkártyás kérdése válaszolni? Igen. Yes. Please. Izrael biztonságáról beszélt, és az izraeli állampolgárok védelméről, annak garantálásáról. Azzal, hogyha elhalasztják a palesztin állam elismerését az ENSZ körében. jól ismerjük a demográfiai adatokat ebben a térségben. A demográfia bizony Izrael ellen szól, Izrael biztonsága ellen szól, hogyha így mennek tovább a dolgok. Hadd köszönjem meg a kérdést képviselőtársamtól. Én, én ismerem hazámból, saját közöttemből a béke folyamatok menetét és természetét. Őszintén mondhatom, hogy ahhoz, hogy stabil, hosszú távú békét építsünk, ahhoz bizalomra van szükség. Nem hiszem, hogy bizalmat építhetünk úgy, ha más napi rendet követünk, a legfontosabb cél, hogy a két fél között kiépüljön a, a bizalom ebben a konkrét ügyben. Meg kell vizsgáljuk Izraelnek, mi kell ahhoz, mire van szüksége ahhoz, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, csak úgy, mint a palesztin igényeket is meg kell vizsgálnunk. Tehát a bizalom építés a legfőbb kérdés, és az, hogy becsületes közvetítőként járjunk el, egyenlő mércét alkalmazza mind a két félre. Nem szépen. És most a vita lezárásaként a tanács elnökségét kérem, hogy foglalja össze a gondolatokat. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, e, most lehetőségem van megerősíteni azt, hogy a tűzszünet ti megállapodást megkötötték. Mohamed Ammer, az egyiptomi külügyminiszter, valamint Hillary Clinton amerikai külügyminiszter ezt egy sajtókonferencián erősítette meg néhány perccel ezelőtt. A tűzszünet 19 órakor, Greenwich idő szerint 19 órakor lép életbe. Tisztelt képviselők, a gázai fejleményekről tartott vita eszközével az Európai Parlament megint csak megmutatta, hogy mennyire aggódik a régió civil lakosságáért, és megmutatta azt is, hogy a tartós békét a közel-keleten minden eszközzel támogatja. 130 embert öltek meg Gázában, 5 Izraelben csak az elmúlt éjszaka során. Nagyon sok ezek közül nő és gyermek volt. A gázai területen további halálesetek történtek ma. Tudjuk, hogy a civil lakosság is fogja ennek a konfliktusnak. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy konszolidáljuk az elért tűzszünetet, és hogy egy olyan tartós megoldást találjunk, amely megszünteti a gázai övezet elszigetelését. A, az áldozatok között újságírók is voltak, és most megint megismételném a felhívásomat Izrael felé, biztosítsa azt, hogy a civil lakosság ne szenvedjen azon kívül elítélem azokat, annak a hét palesztinnak a megölését, akiket eh, a gázai övezetben fegyveres csoportok végeztek ki. Ez a legdurvább ö, eh, megsértése az emberi jogoknak. A palesztinok eh, közötti megbékélés mindenféle tartós megoldás kulcsfontosságú eleme. Azon kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a gázai helyzet a cisziordániai helyzet és feszültség elmérgesedéséhez is vezetett, és mivel izraeli a muníciót használ, használtak föl, ott november 18-án, 19-én két ember esett ennek áldozatul. A palesztin állam megter, megteremtését és az izrael való tartós béke megteremtését el kell érnünk. Az Európai Unió folyamatosan felszólította a palesztinokat az egymás közti megbeszél, megbékélésre, és támogatta-e az erre irányuló egyiptomi igyekezeteket már 2011 májusában is a két állami megoldásra, megoldás kitárgyalására szavazunk mi is, mivel ez az egyetlen olyan megoldás, amely az izraeli és a palesztin államnak egyaránt megfelelne. Az erőszak további elharapodzása az a jellegű erőszak, amelyet az utóbbi napokban láttunk, az a jelenlegi valóságtól való rettenetes elrugaszkodás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Kedves kollégák, valaha a szovjet érdekszférában volt egy mozgalmi dal, ami arról szólt, hogy egy a jelszónk, a tartós béke és